Folytassuk a következő napi rendi ponttal. Eszmecsere Cecilia Malmströmmel, az uniós belügyekért felelős biztossal. Ezt a hangzatos címet viseli ez a napi rendi pont. Biztos asszonyt, Malmström asszonyt üdvözlöm itt a szakbizottságunk külésén. A választásokat követően ez az első ilyen eszmecsere óriási portfólióval bír Cecilia Malmström, a migráció, a határ igazgatás, a bűnözés elleni küzdelem és az adatvédelem mind-mind hozzátartoznak. A múlt héten találkozott Alfano miniszter úrral a Frontex ügyben tárgyaltak, erős beszámol, ahogy ez megszokás, a koordinátorok kapják meg majd elsőként a szót, aztán Malmström asszony válaszait, és aztán a többi képviselő is szót kaphat. További időhúzás nélkül egész egyszerűen megadom Cecil Malmströmnek a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, halálnökök, kedves képviselők, újonnan megválasztott és újra választott képviselők. Gratulálok mindenkinek a mandátumához, örülök, hogy az elkövetkezendő hetekben, vagy hátralévő hetekben, hónapokban itt lehetek és együttműködhetek önökkel. Ahogy az elnök asszony is mondta, folytatom angolul, eh, jó beszélni arról, hogy eh, mit tettünk az Európai Parlamenttel kéz a kézben az elmúlt öt évben a közös mandátumunk során. A Lisszaboni szerződés eh, egyenlagú partneré tette a belügyekben, belügyek terén az Európai Parlamentet, ez óriási változás volt rövid áttekintést adnék, tehát arról, hogy hogy állnak a dolgok, és hogy össze mik még a teendők. Kezdeném a bevándorlás és menekültjog kérdésével. A külső határaink helyzete Tudjuk, hogy mennyire aggasztó a helyzet ehm, sajnálatos módon a második világháború óta talán még soha nem volt ennyi menekült, ennyi konfliktusos helyzet világszerte, több mint 52 millió embert érint ez. A határaink mentén borzasztó konfliktusok, háborúk dúlnak, és a szegénység is tovább nehezíti a helyzetet. Ez az eh, egész világ számára nehéz helyzetet teremt, Európa számára különösen nagy nyomást jelent ez. A eh, menekült ügyek terén végre az európai menekültügyi rendszer eh, megszületett, egy évvel született meg ez a döntés, így Európa szerte tisztességesen, emberségesen bánhatunk már a menekültekkel, és hasonló módon minden tagállamban. A jogszabályok előrelépés jelentenek, meg akkor is, hogyha nem voltunk annyira ambiciózusak végül, mint lehetünk volna. Az Európai Bizottság természetesen megteszi azt, amit a várnak tőle, mi szerint felügyeljük majd azt, hogy a tagállamok megfelelően ültetik át ültetik-e át a gyakorlatba eh, ezeket a szabályokat, önökre is számítunk, hogy a tanácsra e, és a tagállamokra együttesen nyomást gyakoroljunk e, ennek érdekében. A menekültek, a migránsok száma soha nem látott méreteket, e, öt a menekült hullám, főként a déli határokon, de az északi tagállamokat sem kerüli el ez a probléma. Görögország, Máltán és is drámai a helyzet de elsősorban Olaszországot eh, sújtja ez a csapás. A Mare Nostrum nevet viselő eh, olasz kezdeményezés százer embert mentett meg, eh, ez, ez igazi rekordnak számít. Valóban imponáló az olasz kollégák által végzett munka. Politikai és pénzügyi támogatást nyújtunk a Frontex és az jelzó keretein belül. Olaszországnak. Ahogy azt elnök asszony is említette, múlt héten találkoztam Alfano olasz miniszter úrra és egy Frontex plusz fellépés lehetőségéről beszéltünk, hogy segítsük Olaszországot, ehhez a tagállamok segítségére, részvételére lenne szükség. Novembertől indulhat ez be. Nem a Mare Nostrum második kiadása ez, nem akarjuk ezt megismételni, vagy ennek átvenni a helyét. Nem, ez egy másképpen célzott felépés lenne, de a, tagállam, a tagállamok és az önöké támogatására is számítunk, hiszen ehhez megfelelő további pénzügyi forrásokat is kell rendelni az uniós költségvetésből. a szíriai polgárháború humanitárius katasztrófája és az iraki helyzet, vagy sorolhatnám a példákat, továbbra is rengeteg menekültet kell politikai, vagy egyéb menekültet kell befogadnunk, de hát a szegénység elől is rengetegen menekülnek, a gazdasági menekültekből sincs kevés, ehhez egy átfogó megközelítés kell, például a származási országok, illetve a tranzitországokkal folytatott együttműködés segíthet a regionális védőprogramok, a jogi keret megszilárdítása ahhoz, hogy a bűnhálózatokat, az emberkereskedők hálózatát felderítsük és felszámoljuk ehhez szoros együttműködésre van szükség, nem csak a nemzetközi egyezményekből fakadó kötelezettségeinknek kell eleget tenni, hanem figyelembe kell venni az alapértékeinket és az európai demográfiai helyzetet. Egész egyszerűen lássuk be, hogy szükségünk van bevándorlókra, inkább a lehetőséget és nem a veszélyt kell látni ebben a jelenségben, hölgyeim és uraim. Éppen ezért nagyon örülök annak, hogy jelentős előrelépést értünk el ezen a téren, a legális bevándorlás csatornáit nyújt, nyitottuk meg, de hát ezen a téren is tehetünk még többet. A munkakeresők lehetőségeit is bővítjük. Az idénymunkásokra vonatkozó uniós jogszabály irányelv az alacsony képzettségűek jogait, státuszát szabályozza, akik régen is szükség van, csak biztosítanunk kell, hogy ne lehessen eh, őket túlzott módon kihasználni. A cégen belüli áthelyezésekre eh, azért van szükség, hogy Európán kívüli szakemberek is érkezhessenek eh, ide a kutatást és fejlesztést segítendő. Az Európai Parlament nélkül ilyen kiegyensúlyozott szövegeket, jogszabályokat nem tudtunk elfogadni, de hát mint mindig a puding próbálja az evés, azaz majd meglátjuk, hogy a végrehajtás hogyan megy, hogyan sikerül. A Schengeni övezet vonatkozóan 2011 nyarán egy igen bonyolult helyzet alakult ki, mind tartalmi, mind formai szempontból. Ami ahová jutottunk, az valóban kiváló, hiszen egyértelmű, világosabb határ őrizeti szabályokat fogadtunk el, egyszerűbbé tettük az európaiak számára az utazást. Ezek a változások egy új Schengeni értékelő mechanizmusban ötöttek testet. Ez az értékelés jól halad az éves értékelés szervezése jövőre vonat, az jövő évre vonatkozóan már szintén jó halad. A nem uniós országokkal való e, együttműködés e, tekintetében például a vízum kötelezettség megszüntetése, e, a öt nyugat-balkáni ország és Moldova esetében is megtervezük ezt 17 másik ország esetével Eh, is megkezdtük a tárgyalásokat, remélhetőleg az év eh, vége előtt eh, sikerül ez a Peru és Kolumbia esetében pedig még pár héten belüli megoldásra is számodhatunk. Vízumliberalizációt kezdtünk Törökországgal, Azerbajdzsán, Marokkó és Tunézia esetében is egy új keretet tárgyalunk. Ez segíti azt, hogy a menekült bevándorlásügyi mobilitási problémákat egy megfelelő keretben tudjuk kezelni, tárgyalni toloncegyezményeket is sikerült elfogadni, amelyek szintén fontosak elengedhetetlen ahhoz, hogy a menekült és bevándorlás politikánk eh, hitelesen és jól működjön. Ami a biztonsági kérdéseket és a szervezetbűnözés elleni harcot illeti, először az emberkereskedelemről szeretnék beszélni, mert egy borzasztó formája a bűnözésnek, és túlságosan nagy méreteket ölt Európa szerte 5 évvel ezelőtt az uniós államok másképp álltak még ehhez a kérdéshez, eh, eltérő eh, voltak a jogszabályok, laza és szigorú jogszabályok keveréke volt, most már vannak közös minimális szabályok, szabályok, a kötelező segítségnyújtás, illetve Európa egészén érvényesül az áldozatvédelmi program is. Az Európai Parlament nagyon sokat segített abban, hogy a tanácsra nyomás gyakoroljunk ez ügyben. Egy európai stratégiát is kialakítottunk, van egy európai eh, koordinátor is, aki a civil társadalommal és az üzleti élettel is együttműködik. Remélem, hogy a következő parlamenti ciklusban is eh, napirenden szerepel majd ez a kérdés. A korrupció is a bűnözés káros formája, amely alása a társadalom és a demokrácia eh, egészét. 120 milliárd euróra teszik ezt a, ennek a korrupciónak a, a, a költségét Európa szerte. Az, tavaly tavasszal készítettük el az első európai korrupciós jelentésünket. Közös megoldások, bevált gyakorlatok segíthetik a tagállamokat abban, hogy visszaszorítják a korrupciót, ahol ez lehetséges. Egy, egy politikai vitára van szükség, mielőtt tovább léphetnénk ez ügyben a szervezett bűnözésből származó javak eh, lefoglalása és elkobzása is könnyebbé vált egy közös európai megközelítéssel. Idén nyáron a sajtó eh, a szélsőségesekről, a terrorizmusról sokat kellett, hogy eh, írjon sajnos. Nos, az új jogszabályok a, a veszélyes ügy, vegyi anyagokhoz való hozzáférést nehezítette, szigorította, és a felderítési kapacitásunk is javult a, a, a biológiai, vegyi és nukleáris fegyverek tekintetében. Egy felvilágosítási hálózat is létrejött, amely nagyon sokat tett azért, hogy helyi szinten is meg tudjuk célozni azokat, akik a szélsőséges jelenségek ellen fel tudnak lépni. Ezekre a tapasztalatokra próbálunk építeni a tudós emberek, a civil társadalom képviselői, a vallási vezetők egy asztalhoz ültetve nagyon sokat tehetnék annak érdekében, hogy egy igazi tudásbázis, európai tudásbázis jöjjön létre erre vonatkozóan is. Az Európa az EU-USA TFTP eh, kereskedelmi megállapodás, illetve utasadat eh, csere megállapodás a terrorizmus visszaszorítását, eh, bocsánat, a terrorista pénzek nyomonkövetése és az utasadat megállapodás sokat segített a terrorizmus visszaszorításában ez, ez egy egyértelmű keretet teremtett, amely egyszerre biztosítja a személyes adatok védelmét, és garantálja azt, hogy felépjünk a terroristák és a határon nyúló bűnözés ellen. Az internetes bűnözés, a kiberbűnözés e, is egyre égető probléma, új jogszabályokra van szükség, a számítógépes rendszerek elleni támadásokat csak így tudjuk visszavenni. Az Európolon belül is egy kiberbűnözési osztály jött létre, amely európai hálózatok leleplezésében segíthet. Az európai kiberbűnözés központ egyik fontos prioritása az, hogy a gyermekek, kiskorúak szexuális kihasználás ellen fellépjen, és visszaszorítsa az interneten a pedofil tartalmakat, egy, egy globális uh, szövetség jött létre, amely 52 országot fog össze. A Washingtonban szeptember végelőtt előtt kerül sor a második ilyen ülésünkre. Elnök asszony, azt hiszem, hogy bőven fogadtunk el jogszabályokat, ahogy azt az Európai Tanács is elismerte, amikor lefektette júniusi csúcs találkozóján a belis igazságügyi stratégiát az elkövetkezendő évre. Sokat tettünk Európáért, az európai polgárokért, most az igazi kihívás, amely előttünk áll, az, hogy a még megoldandó ö, problémákat a mindennapi politika ö, közepette is megpróbáljuk megoldani, illetve hogy a meglévő szabályokat mindenki hatékonyan átültesse a gyakorlatba, enélkül ugyanis a papírra vetett, eh, a jog papírra vetett vetője fabatkát sem ér. Ha jól tudom, akkor a ma költségvetési kérdésekről is szavaznak, a pénzügyi kérdésekben is szívesen válaszolunk bármiféle kérdésre. Nos, elnök asszony zárásképpen annyit mondhatok, hogy a következő bizottságnak és a következő eu biztosnak kell majd új rendeletet vinni ebbe a folyamatba, de hát mielőtt megszabadulnának tőlem, még azért van bőven tennivalóm, a már megkezdett dosszékat megpróbálom lezárni, vagy legalábbis majdnem végigvinni az Európolra gondolok például Augustinra tekintek itt, ahol első olvasatnál tartunk, és a tanács általános megközelítés azt hiszem, hogy jó eh, kiinduló pont lehet a tárgyalásokhoz, és ez lehetővé teszi majd, hogy az Európa Európol jobban teljesítsen, miközben az adatvédelmi eh, szempontoknak is eleget tegyen. A SEPOL, SIPOL eh, kérdése úgy tűnik, hogy eh, megoldódni látszik. Ez lehetővé teszi majd azt, hogy a eh, rendőr képzési akadémiának a liszabonizációját eh, ezt is mindenkorra megoldjuk, és hogy a különböző bűnöldöző szervek és, és ügynökségek, akadémiák -e együttműködjenek, a Szepolnál dolgozók így pedig a jövőjüket illetően is megnyugodhatnak. Szeretném, hogyha a kutatók, diákok és gyakornokok beutazásával kapcsolatos szabályok terén is előmozdulnánk, a parlament jól áll, most a tanácsra vár mindenki, és remélem, hogy minél hamarabb el tudjuk fogadni az új szabályokat, hogy azok, akik jönni akarnak, csak szükségünk van itt az Európai Unióban, ők minél könnyebben megtehessék ezt. Azt is remélem, hogy a vízum csomag ügyben a vízum kódex kidolgozásában is előre tudunk lépni, amely nyilván pozitív hatással lesz a harmadik országból beutazókra, illetve a Schengeni vízum kiadó konzulátusok eh, eljárás rendjét is megpróbáljuk harmonizálni és egyszerűsíteni. A nyár során a tanácssal sikerült az EU-Kanada utasadatcsere megállapodásról is megegyeznünk. Ez a megállapodás tervezet, amely az asztalon fekszik, jelentős előrelépés jelent a jelenlegi szabályokhoz képest, főként az adatvédelmi garanciákat, illetően éppen ezért remélem, hogy a követ, közeljövőben a parlament is rábólít majd erre a megállapodásra. Ha már itt tartunk az utas adatok kérdésére. Irakból és Szíriából borzasztó képek érkeztek, amely rávilágít arra, hogy mennyi a tennivalónk még ezen a téren. A foreign fighters, tehát a külföldi harcosok, Európából származó, például Szíriában, Irakban harcolók problémájával valamit kezdeni kell. kevés eszközünk van arra, hogy ezügyben hatékonyan fellépjünk, éppen ezért örülök annak, hogy Kirkhope úr, aki az előadója ennek, a bizottság által az asztalra jó ideje letett javaslatot megpróbálja minél hamarabb átvenni a rendszeren. Röviden, vagy hosszan, ennyit szerettem volna mondani. Nagyon, valóban szerteágazó az én tárcám portfólióm, nem mindig egy, értünk együtt a tekintetben, hogy hogyan tudjuk ezeket a problémákat meg, megoldani, de azt hiszem, hogy maguk a, a problémáknak a, a meglétéről, létezéséről egyetértés van közöttünk. Az elkövetkezendő hátralévő hetekben, hónapokban remélem még, hogy az önök szakbizottságával elő, együtt tudok működni. Köszönöm szépen, biztos asszony! Malmström asszony korábbi kollégánk jól ismeri a munkánkat, hiszen itt dolgozott a Libeszakbizottságban ő is most, a koordinátorok következnek, először a néppárt részéről. For your presentation and for your presence. Köszönöm szépen, köszönöm biztos asszony a, azt, hogy ellátogatott meg ide hozzánk, illetve hogy beszámolt a munkájáról. Említette azt, hogy a radikalizációval, a kiberbűnözéssel kapcsolatban, illetve a szervezetbűnözéssel kapcsolatban mit tett eddig. Én először is a Frontex Plusról, illetve a Trident fellépésről szeretnék beszélni, tehát bevándorlás alapvetően. A Mare Nostrum nagyon fontos fellépés volt, Mártai vagyok, úgyhogy ezt nem is kell magyaráznom. Nagyon fontos az, hogy megfelelően legyenek a támogatottsága, és jó eredmények szülessenek. Örülök annak is, hogy határozottan kérte a tagállamoktól a fellépés elején, hogy szolidaritást kell tanúsítani. A fellépés részletei azonban nem egyértelműek, többféle dolgot lehetett a sajtóban olvasni. Lehet, hogy olyat is lehetett olvasni, hogy a Mare Nostrumot leváltják, más szerint ezt ki fogják egészíteni mással. Szerintem mindenképpen egyértelműen kell fogalmazni, jól lenne tudni, hogy mi lesz ennek a sorsa. Bárhogy is jár el az EU, mindenképpen fontos az, hogy a tagállamok ezt támogassák, és a Frontex segítsége nélkül nyilvánvalóan nem lehet sikeres a dolog. Kérdezem, hogy ön el, be tud arról számolni, hogy a tagállamok mindezekre hogy reagáltak, és nagyon várom már a holnapi találkozást. Köszönöm asszony következik a szocialisták részéről. Ja, vielen Dank. Ich möchte... Köszönöm szépen. Kicsit csatlakozom ahhoz, amit az előttem felszólaló elmondott. Nagyon hálás lennék, Malmström asszony, ha konkrétan el tudnám mondani azt, hogy ez a Frontex Plus cselekvés hogyan fog kinézni. Ön azt mondta, hogy novemberben kezdődhet el a munka, de nem világos számomra az, hogy a tagállamok hogyan fognak ebben a munkában részt venni. Emellett pedig érdekel egy másik kérdés is, hiszen itt nem a menekültek kimentéséről, megmentéséről van szó, az olasz kormánynak vajon nem az a kívánsága, hogy a kimentse a vizeiből a menekülteket, és hogy ezután ezeket valahová tovább is küldje, hogy elossza őket különböző tagállamokban. És lenne egy másik kérdésem is, a Hermes és Eneas projekteket tehát az illegális migráció elleni harccal foglalkozó projekteket összeolvasztaná. De ez hogyan néz neki, hogyan tudnánk azt megállapítani egy ország határán, határállomásán, hogy menedékjogot kérhet-e az adott személy, vagy pedig illegális migránsnak számít és hogyan tudnánk foglalkozni azzal, hogy itt akarnak ők dolgozni, említették a kék kártyát, de van-e a legális migrációnak más módja is, terveznek-e ilyet? Én nem látok semmiféle más módot. Kérdés az is, hogy a harmadik országbeli állampolgárok hogyan tájékozódhatnak az ilyen lehetőségekről, és hogyan használhatnák azokat fel. Ami pedig a foreign fighters, a külföldön harcoló személyek kérdését illeti, egy olyan német, aki Szíriából tér haza, olyan esetében hogyan tilthatnánk meg ennek a személynek a beutazását, hazautazását? Van olyan tagállam, amelynek 300 harcosa van, ezek ismerhetőek, és hogyha ezeket a személyeket ismerjük, akkor nem lehetne elindítani, ezek ellen nem lehet valamilyen bővádi eljárást indítani? Az eljárási jogok kérdése kapcsán az ártatlanság vélelmével is foglalkozunk, és nem szeretnék olyan helyzetbe kerülni, meg akkor is, hogyha nagyon veszélyes a helyzet, hogy embereket kiutasítok, elveszem az útlevelét, pusztán azon vélelem alapján, hogy nem viselkedett korrekt módon. Tudnunk kell tehát, hogy mi terveznek ilyen tekintetben. Köszönöm. Kirkop úr a szó. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Azzal kezdeném, hogy elmondom, hogy mennyire hálásak vagyunk Malmström biztos asszonynak. Az imént említette Malmström azt, hogy kevés dolgot emelt ki igazából a munkájából, de ez is mutatja azt, hogy milyen bonyolult munkája volt az elmúlt években. Nagyon bonyolult volt az ő tárcája. Ez nem csak a mi szakbizottságunkkal és a szakbizottság tagjaival volt nagyon jó kapcsolatot, de nagyon jól foglalkozott szerintem a tárcájában minden egyes ügyel, sok sikert kívánok neki a továbbiakban, nem tudom, eh, hogyan fogja folytatni a munkáját, de nagyon örültem annak, hogy együtt dolgozhattam, dolgozhattam Mámström asszonya. Néhány kérdést szeretnék most röviden föltenni nem szeretném itt untatni a többieket ezekkel a kérdésekkel. Csupán annyit, hogy nyilvánvaló, biztos asszony beszéde után, hogy mi a helyzet ezekkel a külföldi harcosokkal, mennyire veszélyes a helyzet. A tanácsi következtetésekkel kapcsolatban annyit, hogy mindenképpen prioritásként kell ezt kezelni, Remélem, hogy meg tudom győzni a kollégákat arról, hogy ezt így kezeljék, és köszönöm biztos asszonynak a segítségét. Aztán emberkereskedelem. A gyerekek sorsa nagyon aggaszt. Ez megengedhetetlen. Nem csupán büntényről van szó, vagy bűncselekményről van szó, hanem erkölcsileg sem elfogadható. A tagállamoknak tudniuk kell, hogy Sajnálatos módon néha a gyermekeket ugyanúgy kezelik, mint a, mint a felnőtteket, ugyanolyan módon helyezik el őket, pedig máshogy kéne ennek történnie. Hol van itt az emberi megnyilvánulás? Pont gyerekekről beszélünk. Sajnálatos, hogy ezt kell mondanom, de nem csupán az EU feladatáról van itt szó. Korrupció és pénzmosás pont az ülés előtt egyeztettem valakivel erről. Jó lenne, hogyha az arányosság elve megvalósulna a pénzmosásban. Egyébként ennek én vagyok a társjelentéstevője ennek a témának, és remélem, hogy az arányosság elvét meg tudjuk valósítani. Az igazi bűnösökkel kell foglalkozni, azokra kell lecsapni, akik nagy volumenű pénzmosást végeznek, illetve a helyes módon viselkedő pénzügyi tranzakciókkal foglalkozó emberek életét nem szabad ok oktalanul megkeseríteni. Aztán földközi tenger, Frontex, bevándorlás, menekültek, erről beszéltünk. Fontos, hogy a rendelkezés álló pénzzel elérjük azt, hogy a tagállamok az alapjogi kötelezettségeiket ellássák sokszor a menekülteket nem, nem megfelelő módon, magyarán elfogadhatatlan módon kezeljük. Nyilván nem egyszerű, egész Európában nagyon komoly, való menek, nagyon komoly mértéket ölt a migráció, és azt kell mondanom, hogy, hogy nem szabad megengednünk, hogy a figyelmünket eltereljék különböző bűnöző csoportok, az igazi menekültek ügyeire kell ide, ö, ügyelni, nem szabad, hogy erről eltérítsenek minket, hogy ettől eltérítsenek. Köszönöm. Köszönöm, Körkóp Most Wikström asszony következik. Merci, Madame la Présidente. So, after the tragedy... Köszönöm szépen. Elnök asszony, mindannyian tudjuk, hogy mi történt egy évvel ezelőtt. Mindenki lépéseket követelt, illetve azt mondták, hogy az EU nem tesz semmit. De ugyanakkor ezek a vádaskodó tagállamok az uniós szintű akciókat blokkolták. Tudjuk, hogy a Frontexnek nincs saját eszköze és felszerelése. Így a Frontex Plus sikere teljes mértékben a tagállamok azon hajlandóságán múlik, hogy mennyit, mennyivel járulnak hozzá ezekhez az akciókhoz. Nagy érdeklődéssel olvastam az augusztus 27-i sajtónyilatkozatot, amely a Frontex Plus hozzájárulásairól beszélt, és arról, hogy a Frontex Plus a Mare Nostrumot milyen mértékben egészíti ki. A Mare Nostrum folytatja a tevékenységét, és fontos is ezt megemlíteni. A Frontex ügynökség mentési műveleteket is végezni fog. A kérdés az, hogy a Frontex Plus eredményeit vizsgálni tudjuk, megnézhetjük azt, hogy milyen garanciáik vannak, például az alapvető jogokat hogyan garantálják majd. Nagyon fontos lenne ezeket a kérdéseket tisztázni. És fontos, hogy ebben a munkában mi részt vegyünk, hiszen mi módosítottuk a Frontexről szóló rendeletet és létfontosságú dolgokat alkottunk meg az alapjogok kérdésében. Ezért nagyon fontos lenne az említett dokumentumot átvizsgálnunk, nagy figyelmel átvizsgálnunk. Van még mondani valam, de most inkább megadom a szót, hogy a kolléganőm más témákkal folytassa. Köszönöm szépen. Wikström asszony, Elsz asszony, igen, köszönöm szépen. Három kérdésről szeretnék beszélni. Az első pont nyilván a migráció és a menekültügy kérdése. Hatalmas méreteket ölt a menekült áradat, nagyon sok a migráns. A kérdés az, hogy milyen segítséget kell a tagállamoknak nyújtani a továbbiak mellett. Említette, hogy a Mare Nostrumot a Frontex Plus váltja fel. Ez egy további eszköz. De nem tudjuk, hogy milyenek lesznek ennek a költségei. Vannak-e már elképzeléseik arról, hogy milyen költségekről, mekkora költségekről beszélünk? Van-e tagállami nyilatkozat arra, hogy hozzájárulást nyújtsanak, hiszen néhányan mondták, hogy hajlandóak részt venni ebben. Az átelepítés kérdése. Elgondolkoztak-e bizonyos eszközökről? Ez az átelepítési program, ezek kapcsán mit tudnak mondani? És a Sea Border Guidelines iránymutatásokat hogyan használjuk, a menekülteket kimentjük a vízből, és aztán hogyan küldjük őket tovább. Tehát ez volt az első pont. Emellett a dzsihadisták, ez a második megjegyzésem, erről már beszéltünk, a be- és kiutazási feltételeket módosítanánk, én megértem az alapvető szándékot, viszont ami a jogot illeti, ha én valahol megnyitok egy kaput, akkor azon a kapun jó néhányan ö, átsétálhatnak, ö, nem csak a dzsihadisták. Úgyhogy ha módosítunk, egy jogszabályt módosítunk, akkor el kell gondolkoznunk azon, hogy ezzel a csoporttal hogyan kell bánnunk reális módon hiszen elhangzott, hogy itt egy olyan kaput nyitunk meg, melynek megnyitása miatt aztán később bosszankodni fogunk. Harmadsorban beszélt a PNR-ről, és Gökök úr említette, hogy jó, hogy van ilyen, kétségtelen, hogy az ő szemszögéből ez így van, de van egy európai bírósági ítéletünk. Ez itt van előttünk az asztalon, az adatok tárolására vonatkozik és az Európai Bíróság az adattárlással kapcsolatos irányelvet megsemmisítette, semmisnek nyilvánította, és ha megnézzük az ítéletet, akkor láthatjuk, hogy ott világosan kimondták azt, hogy azon tény miatt, hogy ez mindenkit érint, és minden adatra vonatkozik, ez sikernek minősíthető, A kérdés csak az, hogy az európai szinten milyen kiadással leszenek az ítéletnek, és önök mit tesznek, hogy megvizsgálják azt, hogy milyen rendeleteket vagy irányelveket kell módosítani. európai és nemzeti szinten, nemzeti szinten is meg kell ennek történnie. Mit tettek? Megvizsgálták-e azt, hogy módosítani kell valamin az Európai Bíróság ítéletét követően? Köszönöm. Köszönöm szépen. Koordinátor, madám. Még két koordinátorunk van, elsőként Keller asszony. I of course also want to turn to Mara Nostrum, but before that let me just um, ask one thing about the visa liberalization, because... A vízumliberalizációval kapcsolatban lenne egy kérdésem. Koszovó hiányzott a hosszú felsorolásból, talán ezzel kapcsolatban is tudna valamit mondani. Mare Nostrummal kapcsolatban az kollégák már mondták, hogy nem világos a dolog. Uh, jó lenne többet tudni, én nem látok világosan. Ez a Frontex Plus még a névügyében sincs megállapodás, tehát ez a Frontex Plus teljesen átveszi majd a Mare Nostrum helyét, hogyha nem, akkor a földközi tenger térségéből mi az, amire ez majd nem terjed ki. Szerintem ez nem kis kérdés, hanem nagyon is fontos és központi. Felmerül a kérdés, hogy a Frontex fel tud-e nőni a feladathoz. Egy határőrizeti eh, eh, ügynökség, amely megpróbálja megállítani az embereket, hogy illegálisan átlépjék az Európai Unió határát, itt pedig inkább, sokkal inkább egy humanitárius eh, típusú felépésre van szükség. Ez alapvetően nem Frontex feladat, én egész egyszerűen nem értem, hogy egy határegynökség vagy határőrizeti eh, határőrség hogyan válhat humanitárius szervezetté. Szerintem ez az egész megvalósíthatóságát megkérdőjelezi. Felmerül például az is, hogy ki lesz felelős a megmentettekért. Nem világosak tehát a feladatkörök. hogyan tudjuk azt garantálni, hogy mindenkit megmentenek a, a, a, a mentési műveleteket, ki koordinálja, ki vezeti le, ki fogja vállalni azt, hogy a feladatmegosztást felügyeli. Tudjuk, látjuk, hogy ez mennyire nehéz máshol is. Az MSZ és Hermes Frontex műveletek fúziójára kerül majd sor. Ennek pontosan mi a célja, mi a hozadéka, és a Frontex plusznak mi lenne az előnye mondjuk repülőről felügyelnek, vagy hajóról, hogy, hogy fog ez pontosan kinézni? Frontex költségvetéséből hol találjuk majd a pénzt a Frontex eh, pluszra? És mit jelent ez majd a tagállamok szempontjából? Olaszország például elmondta, hogy ha ők egy befogadó ország, akkor szeretnének valamilyen fajta pénzügyi kompenzációt kapni. Ez a Frontex belül nem egy megszokott dolog. A német sajtóban érdekes dolgokat olvashatunk ha a német és olasz kormány bejelentéseit, azok, akik mintha együttműködnének a francia kormányjal. A, a, a munkamegosztás ügyében a dublini szabályokat, szabályoknak érvényt kell szerezni. Pontosan mit jelent ez, mit várhatunk a Dublin 3-tól? Köszönöm. Köszönjük Keller asszonynak az utolsó koordinátorunk Ferrara asszony. Igen, köszönöm Malmström asszony. Lehet, hogy egy kicsit ismételni fogom az öltem szólókat. Però eh, in cosa differisce Frontex Plus eh, rispetto a Mare Nostrum? Glielo chiedo e glielo ribadisco perché il nostro... Ah, Alfano belügyminiszter azt mondja, hogy a Frontex Plus felváltja majd a Mare Nostrumot. Ön két egymástól eltérő akcióról beszélt. Szeretném tudni, hogy a kettő között, a két projekt között mi a különbség. És visszatudná igazolni azt is, hogy a Frontex Plus nem nemzetközi vízeken zajlik majd. Ez nagyon fontos a Mare Nostrum szempontjából. És kérdés az is, hogy milyen szájtóeszközökről van itt szó, és mi a helyzet velük a nemzetközi vizeken. Még egy konkrét válaszra várom, várok nem tudom, hogy pontosan miről van szó itt. Parti őrségről van szó, vagy sokkal inkább elsősegét kell nyújtani ezen fellépés keretén belül a Mare Nostrumot. Le kell zárni novemberben legkésőbb, akkor addigra szabták, meg, szabták ki a végét úgy tűnik, hogy Németország és Franciaország is érdeklődik. Van erre esély, hogy ők is beszállhatnak? Illetve elképzelhető, hogy konkrét feladatokat szabnak ki az egyes tagállamokra? A frontex kapcsolatban 83 millió a 83 millió a, a költségvetés, az adminisztratív költségekre is 30 millió nyújt. Nos, a megszorítások alkalmával nem tudom, hogy például Szicíliában, ami is ugye egy olyan hely, ahol, ahova elég sokat kell befektetni ilyen szempontból, milyen kilátások vannak? Ugye elég sokat beszélünk Olaszországból ilyen szempontból. A a menekültügyi kérelmek több mint 60% ebből a régióból származott, ez ezzel mit kezdenek ezzel az adattal. Köszönöm szépen, kérem biztos asszony, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket. Mindenki felvetette a Frontex és a Mara Nostrum kérdését, úgyhogy ezzel kezdeném. De ha jól sejtem, akkor holnap délelőtt Hilária Szúr, a Frontex igazgató helyettese holnap önökhöz látogat. A Mare Nostrumot a szörnyűség és tragédia után hozták létre. Ez egy teljes mértékben olasz fellépés, vagy művelet. Azt hiszem, le, körülbelül százezer embert mentett meg az olasz tengerészet. Ez hihetetlenül jó eredmény. Gratulálok az olaszoknak ezért. Kitűnő munkát végezték. Mindenek a tragikus következménye, hogy emiatt egyre többen indulnak el a földközi tenger a másik oldaláról, ezért még kevésbé biztonságos, még kisebb, még labilisabb hajókon indulnak el, vagy csónakokon indulnak el, mert az ember csempészeti biznisz is fellendülőben van. A Mare Nostrum, mondom, olasz kezdeményezés. Erről a bizottságnak nincs véleménye. Olaszország tudom, hogy fog, vitatkozik ezen, de az olaszok fogják, fogják eldönteni, hogy, hogy mi lesz a Mare Nostrum sorsa, szépen megszüntetik, vagy megváltoztatják, mi lesz ezzel. Frontex Plus, buta név, egyetértek, de ez még csak ez még csak egy első, egy időszakos elnevezés. A Frontex Plus nem Mare Nostrum, nincs meg a lehetőségünk, a mandátumunk, a, az emberi erőforrásunk, semmilyen más erőforrásunk arra, hogy a Mare Nostrumot mi végezzük el, tehát egész egyszerűen számukra lehetetlen. Nem tudjuk helyettesíteni a Mare Nostromot. De ki tudjuk ezt egészíteni, ennél sokkal korlátozottabb fellépés lesz, együtt működünk jelenleg az olasz és a máltai hatóságokkal, és aztán remélhetőleg egyre több országot tudunk majd ebbe vonni. Megpróbáljuk tehát ennek a fellépésnek a mértékét növelni, de még adatokra van szükség a költségekkel kapcsolatban, az emberi erőforrással, a helikopterekkel, a, a hajókkal kapcsolatban. Ezek az adatok még nem érkeztek meg, mert most is foly, folyik az egyeztetés Olaszországa, úgyhogy többet erről nem tudok mondani. De néhány napon vagy heten belül, vagy héten belül ez is világos lesz. De, mint említettem, ez egy sokkal korlátozottabb művelet lesz, a Frontex mandátuma az, hogyha bajba jutott hajót találnak, akkor az embereket is meg kell menteni. De alapvetően egy határőr ügynökségről van szó. Most is nagyon sokan jönnek a földközi tengeren keresztül, és még többen fognak arról érkezni, hiszen szörnyűséges konfliktusokat ö, találhatunk a földközi tenger túlpartján. Szíriából egyébként elég kevesen érkeznek, de továbbra is fognak jönni az emberek. Erre még nincs meg a megoldás, de fontos, hogy átfogóan lássuk a kérdést. A Szírián kívüli menekült táborokkal továbbra is egyeztettük, illetve kapcsolatban vagyunk velük, segítettük őket. Irakban a humanitárius ügyekkel foglalkozó biztos sokszor jelen van, velük is egyeztet, és a tranzit országokkal is egyeztetünk, együttműködünk, Tunéziára gondolok, de Líbiával is. Nagyon fontos az is, hogy a jogszabály, létező jogszabályokat figyelembe vegyék, fontos, hogy a fogadási körülmények megfelelőek legyenek, fontos, hogy az összes tagállam komolyan vegye azt, hogy tisztességesen meghallgatja az összes érkezőt és az összes menekült menekült státusz kérő szemét meghallgassák, mindenkinek joga van ehhez. Bizonyos esetekben megadják a menekült státuszt, máskor nem, de nagyon fontos, hogy a jogszabályt alkalmazzák, és ideális esetben rövid időn belül sor kerül egy ilyen vizsgálatra minden ember esetében. Nemzetközi ö, egyezmények nem teszik lehetővé, hogy az embereket ö, visszatoloncolják ilyen esetben, amikor menekültekről van szó, de megtörténik az ilyesmi, de ez nem felel meg az európai és a nemzetközi jognak. Amikor ilyet látunk, akkor próbáljuk meggyőzni a tagállamokat arról, hogy folytassák le a nyomozást és megfelelő intézkedéseket tegyenek. Mennyibe fog mindez kerülni? Nem tudom. A bizottság részéről próbáljuk azt elérni, hogy az idei költségvetésből a jövő évi költségvetésbe tudjunk átcsoportosítani összegeket. A Hermész lenne erre alkalmas, tehát költségvetési szempontból próbáljuk ezt letisztítani, és ez pénzügy és egyéb forrásokra is igaz. De természetesen itt a parlamentnek is szerepe van, mint költségvetési hatóságnak. Amint a fellépés hatája és a Frontex Plus pontos szerepe nyilvánvalóvé, nyilvánvalóvá válik, ugye mi még nem tartunk itt, akkor, és erről valószínűleg beszélni fog majd a Frontex igazgató helyettese holnap, akkor a Frontex az összes tagállammal ezt megbeszéli. Alfano miniszter úrral, és megpróbálják eldönteni, hogy hogyan lehet ezt folytatni. Egyes tagállamok már jelezték szándékukat, például Franciaország nagyon pozitív volt. Én holnap utazom Máltára, ott is megbeszélem ezt a kérdést, vagy ott is megvitatjuk ezt, hiszen már a részvétele rendkívül fontos. Aztán azt is meg kell beszélnünk, hogy mi, a, mi lesz a sorsa a megmentett embereknek, ez minden Frontex fellépés esetén így van. Nem nagyon, szere, nem, nem nagyon szeretem azt a kifejezést, hogy közös teherviselés, de hát mindenkinek van feladata, mindegyik tagállamnak vállalni kell valamit. Jelenleg a menekültek majdnem teljes tömegét 5-6 tagállam fogadja be, de fontos az is, hogy mások is vállaljanak szerepet. Olaszország, Franciaország, Németország és, és az Egyesült Királyság fogadja be a, a menekültek 75%-át, utána jön Belgium, Svédország, de rengeteg más ország van még. Vannak olyan országok, ahol a szomszédban háború folyik, de nem tesznek semmit. Nos, próbáljuk arra meggyőzni a tagállamokat, hogy próbálják meg különböző programokkal segíteni ezeket a személyeket, hogyha lehetőség van arra, akkor visszaküldjék az országba, de egész tárháza van ezeknek a programoknak. Az a helyzet, hogy nincs jogi, vagy nincs jogszerű módja annak, hogy ezek a személyek Európába érkezzenek. Próbáljuk jelenleg a különböző ezzel kapcsolatos gondolatokat, elképzeléseket összefogni. Nehéz ügy ez, de, és a tagállamoké az utolsó szó. Nem nagyon akarózik a tagállamoknak most egy igazi elkötelezettséget felmutatni, de októberben ezzel kapcsolatban lesz majd egyébként egy konferencia. Azt hiszem ez a Frontex-es kérdésekre válasz. Ennyit tudok ezzel kapcsolatban jelenleg mondani, de amint felszáll a fehér füst, beszámolok róla. Na nézzük a Külföldi harcosokat. Európában 9-10 tagállam számol be arról, hogy állampolgáraik Irakba mennek, van, aki vissza is jön. Például az a személy, aki májusban négy ember gyilkolt meg a zsidó múzeumban, ő is ilyen külföldi harcos volt. Több ilyen eset van még. Nem tudjuk pontosan, hogy hányan vannak. Ezt a titkos szolgálat és a kémelhárítás tudja. Szipel az Ernst asszony, európai jogszabályt erről egyáltalán nincs szándékunkban létrehozni, hogy útleveleket foglaljunk le, stb. stb. Erre nincs kompetenciánk. Németország beszél erről, például, vagy más tagállamok, ez alapvetően tagállami hatáskör. Mi leülhetünk közösen, megbeszélhetjük, létrehozhatunk egy hálózatot. ahol a tudományos életképviselőivel másokkal egyeztetünk, megbeszéljük, hogy hogyan lehet együttműködni az áldozatokkal, vagy olyan emberekkel, akik külföldön harcoltak és visszatérnek. A beszámolókból sokat lehet tanulni, és valószínűleg ez elrettenti a további e, vállalkozó szellemeket attól, hogy külföldre menjenek harcolni. Kirkhope úr, köszönöm kedves szavait. Gyermekek csempészete, egyetértek valóban rendkívül fontos kérdés ez, ami pedig a migrációra vonatkozó hatását illeti, vannak külön intézkedéseink, amelyek ezzel foglalkoznak különböző irányelvekben, de például a kényszermunka, vagy a szexuális szolgáltatásokra való kényszerítést illeti, itt is vannak jogszabályaink. Aztán a pénzmosásnál Michel Barnier kollégám foglalkozik ezzel a kérdéssel, úgyhogy őt kell erről megkérdezni. Koszovó. Ez az egyetlen olyan ország a Balkánon, ahol még nincs meg a vízumliberalizáció, de dolgozunk az ügyön. Nyáron, júliusban ismét Elden másodjára is értékeltük a előrehaladásukat. Komoly előrehaladás történt, jelenleg alakul a kormány, még nem igazán van beszélgető partnerünk. Nagy javulást láthatunk, de bizonyos területeken további reformokra van szükség. Például a kormányszolgál kérdése, vagy, az, a, vagy a tájékoztatás, vagy a bírói, eh, vagy a bírák függetlensége avagy a szervezett bűnözés felgöngyölítése. Együttműködünk koszovói partnereinkkel, és folytatjuk a munkát. A cél az, hogy vízumentességet kapjon Koszovó, de csak akkor garantálhatjuk, hogyha az összes feltételt teljesíti. Uh, Végül pedig az adattárolás. Ezzel kapcsolatban azt mondom, hogy igen, megnéztük a bírósági ítéletet. Az Európai Unió javaslata nem arányos ennek értelmében. A bizottság két évvel ezelőtt már bírálta az akkori irányelvet, és önöknek is elmondtuk ezt. A bíróság nem azt mondja, hogy a szervezet, elleni, a szervezet bűnözés elleni harcban, vagy terrorizmus elleni harcban felhasznált adatok gyűjtése tiltott. Tehát de a nemzeti bíróságok fogják megvizsgálni, hogy itt mi az arányos. A jogi szakértőink vizsgálják az ítéletet, hiszen ez bonyolult, és majd meglátjuk, hogy teszünk -e egy javaslatot, vagy pedig nem túl korai lenne erről beszélni. Az új bizottság majd ezt eldönti, önökkel is beszél erről. Mostanáig a jogi vélemény ezzel kapcsolatban az volt, hogy az adatgyűjtéssel kapcsolatos más eszközeink, a TFTP vagy pedig a PNR sokkal korlátozottabb célkitűzését tekintve és világos szabályokat fogalmaz meg az adatgyűjtésre nézve. Mivel és ezek nem fognak okafogyottá válni csak azért, mert megsemmisítik, megsemmisített a bíróság a másik irányelvet. néhány bírósági ajánlásból életet meríthetünk, azért, hogy az adatok tárolását erősítsük, de a jogi szakértőink nem látnak kapcsolatot itt másfajta információgyűjtéssel. Az adattárolás egyébként itt nagyon-nagyon átfogó. Elnök asszony, azt hiszem ennyi. Köszönöm. Fél óránk maradt még kérdésekre és válaszokra. A hozzászólók listáját már lezártam. Ha valakinek maradt még kérdése, akkor e-mailben elküldheti Malmström asszonynak, biztos válaszolnak rá. Következő hozzászóló full egy percben. Komisár Malmström, През последните години на неспираща гражданска война в Сирия и сегашната ситуация в Ирак станахме свидетели не само на зараждането на ултрарадикалната терористична организация. Köszönöm. Radikális terroristák, az iszlám állam félelemben tartja az európaiakat. Nagyon sok terrorista van már, nagyon sok példa van erre sokszor ezek a radikalizált, radikalizált harcosok visszatérnek Európába, és ez komoly fenyegetést jelent számunkra, európaiak számára. Az Európol feladata is, hogy ezek a visszatérő harcosok ne jelentsenek igazi veszélyt. Exodusról beszélhetünk Irakban. Több mint két millióan hagyják el az országot, az Európai Unió lehetne az egyik befogadó helye ezeknek a menekülteknek. Kérdésem, hogy milyen intézkedéseket fogunk megvalósítani azért, hogy az, a különböző tagállamok felkészüljenek e, erre az áradatra, hogy elkerüljük a következő lampedusa Thank you. Uh, with regard to... Köszönöm szépen. Ami a, az Európai Bíróság ítéletét illeti az adattárolási irányával kapcsolatban. Ami a személyes adatok tárolásával kapcsolatos követ, kihatását illeti, hát itt csak a, hogy csak a telefonos adatokat lehet tárolni, az, az túl korlátozott. A bíróság világosan kimondta, hogy a személyes adatok tárolása hogyha nincs kockázat, akkor az alapvető jogok kartának 8.-9. cikkébe ütközne. És ez egy világos nyilatkozat, világos megjegyzés. Persze a személyes adatokat tárolni lehet akkor, hogyha létezik valamiféle gyanú arra, hogy van kockázat. De ez egy teljesen más kérdés, és az is, hogy szükséges-e Mindenesetre a bíróság nyitva tartja ezt a kérdést, de azt nem hagyja nyitva azt a kérdést lezáratlanul, hogy a személyes adatok síma tárolása mindenféle gyanú nélkül az lehetséges, és hogy nem ütközik az alapjogi kartába. A PNR vagy a SWIFT megalapodások, vagy pedig a jövőbeli javaslatok, meg az adatárolásra vonatkoznak az utas nevek begyűjtésére, azok más szabályokat tartalmaznak, és ezért jó lenne, hogyha részletesen elmondaná, hogy a bírósági követelmények ennek hogyan tesznek eleget. Wimberg asszony. Köszönöm szépen. Kérdéseim egy jelentős részére már válaszolt mondja, Cecilia, gyakran beszélsz arról, hogy legális, a legális bevándorlásról. Mi a véleményed arról, hogy különböző országokban mondjuk nagy költségeket nyitnánk? Ha, ha ezt jó ötletnek tartod, akkor hogy és pontosan hol? Nyilván mondjuk a menekültek egy jelentős része az állandó tartózkodás engedélyeményében pont Svédországban jönne. Lennének más országok is, akik befogadnak bevándorlókat. Mi lenne pontosan ez ügyben az elképzelés? I think you said my name, but <laughs> I'm not, sure. Elhangzott a nevem, elnök asszony, kérdezi Sophie Inetveld. Valószínűleg igen, akkor el is mondom, köszönöm Ceciliának, hogy itt van közöttünk. Lenne egy pár kérdésem az adat megőrzéssel kapcsolatban. Akár csak Abrecht kollega, én is úgy gondolom, hogy ez sokkal szertágazóbb kérdés, mint csak az TFTP, PNR ügyekre is kihatással van ez, ezért felmerül bennem a kérdés, hogy az uniós utasadatokat miért terülhet az Európai Bizottság, mikor az Európai Parlament többség azt mondta, hogy mi nem tartunk erre igényt. Azt, amikor a tanácsban nem támogatták az harmonizált európai szülési szabadság kérdését, akkor azt ejtette a bizottság, amikor a parlament nem támogatta, akkor azt miért mejtik? A, a tömeges megfigyelés az európai polgároknak a legfrissebb fejlemény az IC Reach, ami egy olyan adatbázis, amelyet az amerikai bűnöldöző szervek és különböző titkos ügynökségek szabadon belenézhetnek az adatainkba, amelyek itt szerepelnek, mint a Google-ben úgy keresnek benne. Végezetül, de nem utolsó sorban, az Egyesült Királyság opcionális visszalépése ügyében miért hallunk ilyen keveset erről a kérdésről? Pedig ez nagyon fontos intézményközi kérdés. Köszönöm mondja Guillaume asszony, valóban rengeteg és, font, és érdekes kérdés van a biztos asszony tárcájában. Egy kérdésre térnék ki. Jó lenne a migrációs ügyben egy holisztikus megközelítést létrehozni, hiszen itt minden mindennel összefügg. Öt évvel ezelőtt maga is parlamenti képviselő volt, egy, egy, egy globális, átfogó, holisztikus megközelítés elképzelhető, vagy ez, ez csak illúzió? Köszönjük, Guillaume asszony. Dali kollega. Madam Chair, a quick... Köszönöm, elnök asszony. Szerettem volna Máltaiul hozzászólni, de Máltai tolmácsolás nincsen. Sajnálatosnak tartom ezt, más szakbizottságüléseken is volt ez így, maradok tehát jobb hiány az angolnál. Meggyőződésem, biztos asszony, hogy az elmúlt öt évben az Európai Unió jó irányba halad, főként menekült és bevándorlás politika terén, de az is meggyőződésem, hogy még bőven maradt tennivalónk, főként az úgynevezett irreguláris bevándorlás ügyében. Nagyon messze állunk még attól, hogy, hogy az Európai Unió szintjén az egyenlő teherviselés megvalósuljon. Felmerült a, a Frontex Plus kérdése szerintem, az elejétől fogva egyértelmű irányutatásra van szükség azzal kapcsolatban, hogy a Frontex Plus pontosan uh, mit csinálna, mi lenne a földrajzi, milyen földrajzi területet fedne le, pontosan mire vonatkozna ez, mit csinálna ez. Végezetül azt is elmondta a biztos asszony, hogy nagyon kevés tagállam fogad be menekülteket. Az Európai Bizottság eh, mit kell tenni annak érdekében, hogy mindenki vállalja a, a saját részét, hiszen ez alapvetően mégiscsak európai probléma. Atkinson kollégénával folytatjuk. Köszönöm, két kérdésem lenne. Az egyik az illegális eh, migráció. Dover kikötőjének a képviselő is vagyok, és eh, ez az egyik belépési pont Kali eh, blokkáddal fenyegette az Európai Bizottság eh, mit reagál ez ügyben? Második kérdésem az uniós letartóztatási barancsra vonatkozik. Eh, Mr. és Mrs. Kinget leszartóztatták, spanyol börtönbe vetették őket. Mi volt a bűnük? Semmi más, mint hogy halálosan beteg fiúkat külföldre vitték másfajta ellátásban részesíteni. Szerintem nem ez a célja ennek, nem kompatibilis eh, az uniós eh, letartóztatási parancs minden jogszabálya, ez egy, egy, ez egy nem kívánt mellékövetkezménye eh, ennek a döntésnek. Hogyan tudja ezt megmagyarázni, én biztos asszony? A munkájával kapcsolatos pozitív jelzők sorát gazdagítanám én is. És egy kérdést vetnék fel, az ebola egyértelmű fenyegetés a globális és főleg az európai biztonságra. Az Európai Bizottság olyan úgy tűnik, hogy hát ölbetett kézzel ül ez ügyben. Erre mit mondan? A korrupció elleni harc valóban fontos, főként a korrupció elleni harc terén nem megfelelő az együttműködés. A Münichi bíróság például elítélte a, a, a portugál köztisztviselőket. Én, én formálisan is kértem az ítéletet, de úgy tűnik, hogy ezt titkos én sem kaptam meg, és a portugál igazságügyi szervek is hiába kérik a bírósági nem kapják ezt meg. Mm, pedig úgy érzem, hogy ez édeskevés, hogyha valóban fel akarunk lépni a Portugáliában is a korrupció ellen. Ehhez mit szól? Biztos asszony. Sargentini asszony következik. Köszönöm, két rövid kérdésem lenne. Az első kapcsolódik ahhoz, amit mondott biztos asszony, hogy az emberek egyre több ember ül azért hajóba, csónakba, mert legálisan nem lehet bevándorolni az EU-ba. Remélem, hogy ön ismételten a bizottság tagja lesz ezzel a tárcával, ezzel kapcsolatban újabb ajánlat, újabb ö, ö, bizottsági javaslatokra vágy, várok, hogyan lehet munka céljából legálisan bevándorolni és mi a helyzet azokkal, akik alacsonyan képzettek, ők hogyan juhaltak ide. Az EU-Kanada PNR egyezményt aláírták, de hát ne feledjük el, hogy a bíróság hogyan ítélkezett data, az adat megtartásról. Nem lenne jó, ha ezt ebben a formájában fogadnánk most el ezt az egyezményt, mert akkor valaki előbb-utóbb úgyis beperel minket. Köszönöm, Huizmanova asszony következik. Köszönöm szépen, köszönöm, biztos asszony. Európa déli, Európa ba, eh, délről, délkeletről nagyon sok eh, menekült érkezik. Bulgáriában eddig több mint, Bulgáriában eddig több mint 7000-en érkeztek menekült kérelemei január és július között idén 4,5 ezer ember kért menekült státuszt Bulgáriában. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezeknek a személyeknek az alapjogait garantáljuk, de az a gond, hogy nincsenek meg a megfelelő források. Nem Bulgária az egyetlen állam, amelyik ebben a helyzetben van, több tagállamot is e, e, érinti ez, főként a határokon nyilván. Kérdésem, mi a véleménye azt illetően, hogy e, az európai program nehézségére hogyan tudunk válaszolni, a szolidaritás és felelősség teher meg egyenlő terviselés elvét tiszteletben tartva az Európai Unió működésről szóló szerződés 80-as cikkére hivatkoznék itt. Köszönöm, Mayer Köszönöm szépen. Először is abszurdnak tartom azt, hogy a bevándorlás továbbra is lehetőségnek tekintik a bizottságban. Nekem két kérdésem van. Mi a cél az, hogy a Frontex 2 határőrizeti szerv lesz? A másik kérdés, a második kérdésem pedig az, hogy az európai területre való beérkezéskor regisztrálják-e majd a beérkezőket? Köszönöm, hogy, hogy betartott az egy percet, most pedig Adán Hosszera jól, jól elhittem a nevét, következik. Weidenholzer úr. Biztos azt, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy eh, említette a külföldön harcolók eh, problémáját. Az eh, nem jó, hogyha csak a ki- és belépésről beszélünk, és az sem elég, hogyha PNR-ről teszünk említést, illetve ezt csodafegyverként lebegtetjük. A toborzás jelent nagyon nagy problémát, és el kell mondanunk, hogy olyan környezetből toboroznak személyeket, amelyről nem is képzelnénk. Különböző helyeken, nyilvános helyeken toborozzák ezeket az embereket, parkokban, nagyon modern módszerekkel, stb. Ezért kellene feltennünk magunknak azt a kérdést, hogy nem lehetne a megelőzésre jobban összpontosítani azért, hogy ezt a toborzási mintát valahogy megtörjük. Van-e elképzelésük erre nézve, van-e esetleg projekt erre nézve? Köszönöm szépen, Weidenholzer úr. Kin... King asszony. Gönc King a következik. Gönc a következik. Yeah, non avevo capito bene che si trattasse di me. Eh, Kienge asszony, elnézést, nem értettem jól a nevem. Nos, én is szeretnék köszönetet mondani Malmström biztos asszonynak. Nagyon sok közös témánk volt, közös munkánk volt. Ön egyértelműen elmondta azt, hogy a már a Nostromot a Frontex Plus nem fogja helyettesíteni, ez két különböző dolog. De már máskor mást hallottunk, de remélem, hogy azért kinövi magát ez a projekt is. Következő lenne a kérdésem. Szilvi Gölyömhoz hasonlóan elképzelhető, hogy az európai közös migrációs és bevándorlási politikának nincs jövője? Nem lehet ezzel kapcsolatban egy kibővített tanácsi csúcsot tartani? alapvetően sürgősség kérdésről van szó, és folyamatos sürgősségi helyzet áll elő. Miért nincsen ezzel kapcsolatban megelőző politika? Jó lenne, hogyha lenne egy olyan politika is, ami a jogszerű, a legális bevándorlást segíteni. Legalább reklámozzunk azt, amit szeretnénk elérni egyáltalán. Nem egyszerű a határok védése, de ne feledjük, hogy az Európai Unió megkapta a Nobel-díjat emberi kérdésekben is. Köszönöm. Kienge asszony, Spinelli asszony következik. Grazie. Eh, Köszönöm szépen, biztos asszony. Osztom Kienge asszony aggodalmait. Említette biztos asszony, hogy már egy Nostrum nagyon sok embert megmentett már. Éppen ezért érdemes arra, hogy európai szintre emeljük. Sajnos az ellenkezője történik. Két külön kezdeményezés is él, az egyik a Mare Nostrum, a másik eh, Frontex Plus, különböző feladatokkal. A Frontex Plus alapvetően partmenti őrjáratot jelent, és nem emberéleteket mentenek. Nem tudom, hogy mely tagállamok vesznek részt, nem tudom, hogy milyen eszközeik lesznek. Biztos asszony, az itt a gond, hogy az olasz kormány, amely is létrehozta a Mare Nostrumot, nem így mondja ezt el nekünk, nem így továbbítja, azt mondja nekünk az olasz kormány, hogy a Frontex Plus helyettesíti majd a Mare Nostrumot, sőt, többletet jelent majd ahhoz képest. Szerintem, és szerintem ön szerint is, ez azt jelenti, hogy a Mare Nostrum véget ér, tehát többen fogják életüket veszteni a földközi tengeren. Euh, Köszönjük Spinelli asszonynak. Guzman Ádios asszony következik. Ah, señora komisária. Biztos asszony. Az ENSZ menekülügyi biztosa szerint 2014-ben 1880 ember vesztette életét eh, fulladás által a földközi tengeren, nem is beszélve azokról, akik, akik életüket vesztették még otthonukban éhénységek vagy, vagy háborúk miatt. Európa igenis erőddé vált. Szerintünk nem a Frontex és nem a Frontex plusz a megoldás. A megoldás abban áll, hogy nem szabad fegyvereket eladni háború, háborús országoknak, vagy azoknak, akik fosztogatják szomszédaikat. Kérdésem biztos asszony az lenne, hogy ismerje a szeutai és meléjai helyzetet, ugye ez a déli határ, ott az emberi jogokat nap mint nap sárba tiporják, az, az illegális visszatoloncolások kérdés, kérdését ismeri? Tudja, hogy milyen nemzetközi, hogy a nemzetközi szervezetek mit gondolnak erről? A Human Rights Watch a melliai Guardia civil fellépését jogszerűtlennek ítélte. Mit gondol erről? Ismeri ezt? Tudja ezt? Thank you, Madam Chair. And I also... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani Malmström asszonynak azért a nagyon kemény munkáért, nagyon nehéz munkáért, amelyet ilyen nehéz időkben elvégez, és amely néha teljesen kilátástalannak tűnik. Itt az ideje, hogy következtetéseket vonjunk le. Az önök véleménye szerint milyen új megoldások léteznek, létezhetnek, olyan megoldások, amelyekre korábban nem volt pénz, de amelyekről most, amelyekről most beszélhetnénk. Hogyan tehetné ez hatékonyabbá az európai mechanizmusokat, nem csak a kimentési mechanizmusokat, hanem az olyan mechanizmusokat is, amelyek a menekültek integrációjára összpontosít, hiszen nagyon sok pénzt költünk ezen személyek integrációjára, de mindenki amiatt aggódik, hogy ezek az integrációs mechanizmusok nem hatékonyak. Költünk az oktatásra is például. Korábban is beszéltem már a gyerekekről, a gyerekekről és a fiatalokról Vajon szükség van egy hatékonyabb európai szintű megoldásra a menekültek gyerekeire, hogy őket integráljuk, oktassuk. Ez a legfontosabb, ez a döntő. Láthattuk, hogy a második és harmadik generációs migránsok nagyon sok integrációja nagyon sok gondot jelent, az akkori politika kudarcot vallott, és erre nézve van-e tervük? Köszönöm. Dati asszony. Köszönöm, biztos asszony. Köszönöm a prezentációját. A kérdések, fontos kérdések legtöbbjét már feltették, szervezeti kérdést tennék fel. A bevándorlási hullámot kezelni nagyon nehéz, következéskép. ez saját magában is egy, egy, egy komoly ö, problémát okoz, pedig pedig hát egészségi következményei is vannak, itt van ugye az ebola kérdés felmerült, illetve a bűnözés, a szervezett bűnözés, illetve az emberkereskedelem is mind ide tartozó kérdések, az illegális bevándorláshoz kapcsolódó kérdések. A Kali városának eh, neve elhangzott, amelyet a bevándorlók eh, nagy száma, nagy számú érkezése érint nyilván tranzitó országként jelenik ez meg, az Egyesült Királyságba kívánnak a menekültek többségében tovább menni. A külső határaink nem megfelelő kezelés az egyik probléma, legyen szó Kaléról egyébként, vagy Lampedusáról, a tengeri határok őrizete nem megfelelő, és utána, ha egyszer megérkeznek, akkor az Európai Unióban, Schengenen belül, vagy az Egyesült Királyságban nyugodtan tovább mehetnek. Remélem, hogy a Frontex Plus pozitív hatással lesz majd, és visszaszorítja az illegális bevándorlást, és azt az emberi drámát, amelynek nap mint nap szemtanúi vagyunk, elengedhetetlen éppen ezért, hogy megerősítsük az illegális bevándorlás elleni harcot, a kikerülfeszítésénk ellenére továbbra is be tudnak jönni a Schengen A Frontex plusz megemlítve azt kell mondjam, hogy meg kell eh, erősíteni az együttműködést a származási országokkal és a tranzitországokkal. Itt van például a digitális új lenyomatomás sokat segíthet. Dati asszony, Dati asszony megszakítja az, az elnök, most pedig meg Zárásképpen csak föltenik egy kérdést. Lesz e, valóban egy olyan biztos, amelyet Jean-Claude Juncker a kampányban megígért, aki csak ezzel kérdéssel foglalkozik? Köszönöm szépen, biztos asszony. Én, én jövök? C'est un commissaire individualisé. Monsieur Bonny. Ah, Bonny. sorry. Si on peut plus poser de questions politiques, faut pas être élu, hein, madame. Hein. I'm sorry, non, mais, but euh, thank you very much, madame. Hein. Thank you very much, Madam Köszönöm szépen, biztos asszony. Köszönöm, hogy ilyen átfogan elmagyarázta, hogy milyen sok probléma létezik. Nekem egy kérdésem van. Az adatvédelmi rendeletet hogyan tudja majd a tanács előkészíteni, illetve hogy a háromoldalú egyeztetések hogyan indulhatnak el 2015-ben, hogyha láthatjuk, hogy, nincsenek olyan tag, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem hajlandóak to- tovább folytatni ezt a munkát. Hogyan szerveznék meg jobban ezt a munkát? És nem tudom, hogy mondhatnám-e azt, de hogy az elnökséget re hogyan gyakorolnának nyomást, hogy tovább vigyék ezt a folyamatot. Köszönöm, még három hozzászólónk van. Az utolsó pedig Szippel asszony, még egyszer egy percre kap szót. Kérem, tartsák magukat, mert már most is kifutottunk az időből, de még adunk Maximum asszonynak 5 percet a válaszra. Tehát Eh, efter att ha lyssnat på diskussionen som eh, ändå där... Köszönöm. Érdeklődve hallgattam az eddigi mm, egy másfél órában folyó eszmecserét, és hát frusztrációmnak kell hangot adnom. Nem tetszik az, ahogy amerre az unió halad. Humánus, emberarcú unió lesz ez, avagy tényleg egy európai erődöt építünk. a Mare Nostrum helyét veszi át a Frontex Plus? Most azt hallottam, hogy nem, mégsem. de elhangzott a Mare Nostrum finanszírozásának a kérdése, a tagállamok egész egyszerűen nem engedhetik meg maguknak azt, hogy egy ilyen szervezetet eh, pénzeljenek. Szerintem botrányos, hogy sok Olaszországnak kell állnia ezt a terhet, nem minden tagállamnak. Még egyszer kérdezem, humánus, emberarcú unióról van szó egyáltalán? Papíron jól mutatnak ezek a sokat hangoztatott európai értékek, de aztán valahogy még sem napokban -e nem e, valósulnak ezeknek. Koracabilta asszony, köszönöm e, valóban, ahogy ezt a kollégáim mondták, a menekült e, ügyi kérdés valóban égető. A kérdés az, hogy hogyan lehet a mediterráneumban emberek életét megmenteni. Jó volt hallani az, hogy vállalja Malmström asszony, hogy a tagállamokkal tagállamok együtt vállalják ezt a terhet. Svédország fogadja be a menekültek 20%-át. Azt hiszem, hogy ez nem egy egyenlő megosztott teherviselés. Ezért nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság vizsgálja ennek a kérdésnek a megoldását, ami az emberi kereskedelmet illeti, mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy minden tagállam végre hajtsa az előző mondatomon elfogadott jogszabályokat. A kísérő nélküli kiskorúakra vonatkozóan is elfogadtunk egy jogszabályt, egy cselekvési terv is készült. A kérdés az, hogy most mi lesz, lesz még egy cselekvési terv, valóban komolyan veszük a gyerekek kiskorak kérdését. Köszönöm Korácsa Birta asszonynak, Becker úr. Köszönöm szépen. Időben szót kértem, jó, hogy én is orra kerülhettem. Köszönöm szépen, biztos asszony, a megjegyzéseit. Az első kérdésem a frontex kapcsolatos. Meg sokszorozódott azon menekültek száma, akik a földközi tengeren keresztül érkeznek hozzánk, így aztán érthető az is, hogy a költségvetés túlterhelt. Így támogatom a plusz 20 milliós követelést. Megkérdezném öntől, hogy Ön hogyan látja a Frontex költségvetésének a finanszírozását 2020-ig? A PNR-rel kapcsolatban említette, hogy van egy új javaslatuk is, ezt dolgozzák majd ki. Kérdés, hogy mikor? Harmadik megjegyzés. Általában véve ezzel a témával kapcsolatban a bizottságnak szándékában áll-e más szakpolitikai területeken, például a harmadik országokkal való együttműködés során javítani az együttműködést? Köszönöm, utolsó pedig Cibel az, hogy még egyszer egy percben, nagyon röviden. Ami a Frontex kérdést illeti, Olaszország világosan bejelentette, hogy a Mare Nostrumot beszünteti, és ennek a helyét a Frontex Plus váltja fel. A kérdés az, hogy nem szeretném félrevezetni önöket, de elmondanám, hogy láttuk azt, hogy mit mondtak az olasz miniszterek. Jó lenne tudni, hogy van-e egyfajta megállapodás. Folytatódni fog a nemzeti vízeken a Mare Nostrum és a Frontex Plus a nemzetközi vizekre vonatkozik? Tud-e mondani bármit is erről? Köszönjük szépen, asszony. Pár percre megkapodom a szót a biztos asszonynak, utána még szavaznunk is kell, ne felejtse. Persze, megpróbálom nagyon rövidre fogni, de hát ennyi kérdésre kell reagálnom. Elsőként Dati Szonyaval kezdeném. Lesz -e egy bevándorlásügyi biztos? Nos, fogalmam sincs, ez Juncker úr fejében van a válasz erre a kérdésre. Ő még dolgozik az új bizottság összetételén, talán a jövő hétre eh, minden megvilágosodik. Szegezze neki a kérdést, Dati asszony. az igazság ügyekért felelős biztos feladataival kapcsolatban egyetértek azzal, hogy nagyon lassan jár el a, a, a tanács mondjuk az adatvédelmi kérdésekben. Na, ami a migrációt, bevándorlást illeti. Felmerült a kérdés, hogy valóban így kell ezt csinálni? Hát nem, persze, hogy nem. Ez lesz az elkövetkezendő évek legnagyobb kihívása. De még egyszer mondom, a, a, a bevándorlástól nem kell félni, hanem abban a lehetőséget kell e, látni. az emberek a háború ellen, szegénység elől menekülnek. Ezeknek egy, csak egy nagyon kis része jön Európába, csak százezer szíriai érkezett Európába, de majd lesznek irakiak is. Persze segítenünk kell. Nem jöhet mindenki ugyanakkor Európába valami más megoldást kell keresnünk, hiszen ez összefügg a segélypolitikával, a külpolitikával, a kereskedelmi politikával, éppen ezért sokkal összehangoltabb fellépésre van szükség. Remélem az európai uh, bizottságon kívül a tanács fejében is vége kristályosodik az, hogy egy holisztikus megközelítés nélkül nem megy. Európában túl sokan fenyegetésként, veszélyként tekintenek erre, én nem tartozom ezek közé. De hát ezekkel a politikai pártokkal mégis kezdenünk kell valamit. Um, mi legyen azokra, akik az otthonukból, akiket az otthonukból elűztek. A Frontex Plus, még egyszer mondom, nem a, a, a, a tökéletes megoldás, de nem fogja a Mare Nostrum helyét átvenni. A Mare Nostrum jövőjét nem nekünk kell eldönteni, a Mare Nostrum jövőjét Olaszország fogja eldönteni. Kiegészítheti ezt, de nem veheti át a helyét, mert nem sokára majd eldöntjük, hogy pontosan a Frontex Plus, vagy bárhogy is hívják majd, mit tesz, mi lesz a feladata. Szeretném, hogyha a tagállamok nagyobb szerepet vállalnának ebben, hogyha mind a 28 tagállam azt mondaná, igen, igen, mi is szívesen vállalunk szerepet ebben. De nem tudjuk erre kényszeríteni az európai tagállamokat, de kérhetjük őket, kérhetjük őket újra és újra. Az Európai Unió kötelező jogszabályokat nem akaszthat a tagállamok nyakába ez ügyben, de kérhetjük őket arra, hogy a legalapvetőbb európai és nemzetközi normáknak és egyezményeknek megfeleljenek. A munkás célból érkezőkre vonatkozó szabályaink vannak, nem, van pár, de nem elég és nem elég jó. Wikström asszony kérdezte, hogy a kutatókra vonatkozó irányelvet milyen nehéz volt elfogadni, amely egyértelműen az Európai Unió és az, annak tagállamainak az előnyét szolgálják, hiszen ezek a legmagasabban képzett kutatók, és a tanács még itt is kerékkötője folyamatnak. Így nehéz, kérem, a jogszabályokat elfogadni. De mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy lássuk a hátteret, mindenki lássa, hogy milyen demográfiai szükségszerűség áll ezek mögött. Az ebola kapcsán pedig annyit mondhatok, hogy ebben a pillanatban két kollégám is valamilyen parlamenti szakbizottságban ül és beszél arról, hogy mit tettünk ebola ügyben. Megpróbálunk szakértelemmel, pénzzel segíteni, de hát ez egy borzasztó kór, és nem tudjuk, hogy az Európa, pontosan az Európa számára mekkora veszélyt jelent. Talán az egészségügyért felelős szakbizottságban és a külügyi bizottságban, vagy a fejlesztéspolitikai bizottságban vannak Borg és Georgia a kollégáim, akik ma délután számolnak be ebből a ügyben a legfrissebb fejleményekről. Elnök asszony, lassan a végéhez érkezem, PNR eh, utas adatok és adatmegtartás irányelv nagyon problémás, nagyon nehéz, nagyon összetett kérdések ezek. Tudják önök is, hogy az adat megőrzési irányelv nem a szívem csücske volt, de hát el kell, hogy mondjam, hogy ez teljesen más. Itt tulajdonképpen eh, a PNR az utasodat olyan információt tartalmaz, amelyet én utasként megadok a, a, a légitársaságnak, tehát ez más fajta adatgyűjtés, ez teljesen más a PNR, az adat, utasadat megállapodás, mint más. Miért akarunk minden áron európai utasadat rendszert? Nekem az volt a benyomásom, hogy az Európai Parlament ezt nem, nem utasította vissza, hanem csak visszaküldte a szakbizottságba. Tehát nem, vett, nem utasította teljesen el, hanem csak átdolgozást kért. 14 tagállamban már van egy nemzeti rendszer, jobb lenne, hogyha már vannak ilyenek, akkor egy európai közös harmonizált rendszer lenne, épp azért, hogy szigorú európai normák vonatkozzanak a személyes adatok védelmére. Szerintem jó dolog lenne eh, egy ilyen európai rendszer, és remélem, hogy kedvező szemmel tekintenek majd erre. Igen, a külföldön harcoló európai polgárok ügyében, hát ez alapvetően tagállami feladat, erre vonatkozóan a jogszabályjavaslatot nem kívánunk semmiképpen tenni, de a, a bevált gyakorlatokat, a tapasztalatokat megosztjuk, és finanszírozzuk a megelőzést is nem csak a külföldön harcolókra, hanem szélsőségekre, jobb és baloldali szélségesek integrációját eh, is eh, segítjük. Eh, együtt olyan, olyan ellen narratívát nyújthatunk, amely, amely segíthet, de az az erre vonatkozó jogszabályok elfogadása egyértelműen tagállami feladat és előjog. E, elnök hogy ennyit szerettem volna elmondani. Ha valakit kifelejtettem, azt sajnálom, de nagyon örülök, hogy itt lehettem. Madame la, la commissaire. Köszönjük, biztos asszony. Igen, igen. A 36-os cikk, igen, igen, igen. Ez nagyon fontos. Én ezt asszony, ne felejtsük. Nos, a brit kimaradás, e, belépés, visszalépés. Nos, a tanács nem tárgyá, hanem a bizottság tárgyal, és a tanács ezt elfogadja. De e, az illetékes főigazgatóságtól jó lenne, ha valaki ide jönne, és ezt tájékoztassa az önök szakbizottságát, hogy pontosan hogy állnak a dolgok a folyó tárgyalások ügyében. az asszony? Igen, köszönöm ezt a választ. A főtitkárunk kapott egy levelet ez ügyben. Jó lenne, hogyha ezt az információt a, a, az átlag képviselő is megkaphatná. Köszönjük, köszönjük még egyszer, e, sok szerencsét a jövőre vonatkozóan. Remélem, hogy még egyszer találkozunk. Igen, még nem jött el a búcsúzás ideje, egyszer még mindenkit találkozunk. Nos, akkor folytassuk, a szavazás következik az előadóhoz fordulok, szeretne szót kapni? No. Kér szót. Akkor csak két perc technikai szünet, és egyből folytatjuk is. Après du minutes. Et j'y vais.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 mielőtt konkrétan... Kérem, kérem, csendesedjenek elfoglaljanak foglaljanak helyet. Madame Bild, je vous en prie. Ratza Bild asszony, kérem. Je vous en prie de tester d'abord les cartes électroniques, s'il vous plaît. Kezdjük talán az elektronikus szavazókártyák tesztelésével. Mindenkinek sikerült -e bedugnia a kártyát a megfelelő nyílásba? Akkor megnyitom a szavazást. Le vote est clos. Et maintenant on va vérifier. Ça fonctionne et le nom... Működik? Lássuk. De még csak teszt, kérem, ne aggódjanak, ez még csak teszt volt, nem maradtak le semmiről. Jó, akkor kezdjük az érdemi szavazást. 6100-as módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 20 as 61-20-as mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 61-21 mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 22-es mellette ellene tartózkodik nem fogadtuk el. 23-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 24-es mellette ellene tartózkodik. Hmm, te ellenőrizzük elektronikusan a biztonság kedvéért. Kérem szavazzanak elektronikusan tehát. Lezárom a szavazást. Tehát lezárom a szavazást. Lássuk az eredményt. 28-26 arányban elfogadtuk, úgy tűnik. Nem ketten ellene szavaztak, akiknek nem jelenik meg az eredményben a szavazatuk, akkor így viszont nem fogadtuk el. Carte. Alors, je vous en prie de répéter. Ok, je vous en prie de répéter le vote. Jó, akkor próbáljuk megismételni a szavazást.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 1 plus 1 moins, ça s'égalise, mais 27, 27, c'est rejeté. Ça, ça s'égale, 27 et 27, c'est rejeté. Szavazat egyenlőség esetén Nem, nem, ért, nem értem. E, ez az én módosítom. El, az elsőre a 26-28 nem volt jó, újra szavaztunk, most nem jó. Hát magyarázzál, kérem elnök asszony, hogy mi a fene folyik itt. Sargentini asszony, de hát a van még egy szavazat. Again, the first round you asked for a second. Először azért egy másodszori szavazást kért, szavazat ismétlést, anélkül, hogy megmagyarázta volna, hogy miért. Nyilván, hogyha ugyanaz a végeredmény mind a kétszer, akkor senkinek, senki nem siránkozna. Az elsőben ö, olyan döntés született, ami nekem kedvez, a másodikban pedig ö, olyan, ami nem. Én ezt nem értem, magyarázza meg. Titkárság azt mondta nekem, hogy az első szavazat is esetén is szavazat egyenlőség volt, mert két kártya nélküli szavazó volt, akik ellene szavaztak. Tehát ugyanez volt a helyzet. Folytassuk. A 25-össel mellette. Ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. 101-es mellette ellene tartózkodik, fogadtuk 27-es mellette, bocsánat, 29-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Lássuk, lássuk. Lássuk csak 30-as, ha jól látom, 30-as, igen, mellette. Mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Nem, nem fogadtuk el. Aztán 32-es. Kérdették a mikrofonba beszélni. If we are voting on third... Nem tudtuk, hogy most a 30-asról vagy a 33-asról szavazunk. Kérem szépen, ismételtessem, ismételtessem meg. 32-es, mellette. Ellene Elnök asszony. Szippel asszony, amit mondott azzal kapcsolatban, én szeretnék újra szavazni a 32-esről. Igen, a 30-as nem fogadtuk el. Aztán szavaztunk a 32-esről. Most akkor tehát a 32-esről még egyszer remélhetőleg utoljára mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Harminc egyes mellette. Ellene tartózkodik nem fogadtuk el. 33-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 03-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 04-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 35-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 05-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 36-os mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 06-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 37-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 07-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 39-es és 43-as blogban szavazunk mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 46-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 47-es mellette nem ezért amit vesztette, 08-as is, 48-as mellette ellene tartózkodik. Azt hiszem, hogy muszáj elektronikusan ellenőrizni. Zárom a szózást. 32-23 arányban elfogadtuk. Mi is jön most? 49-es mellette. Ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. 50-es mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 09-es mellette. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 10-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 51-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 12-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 56-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Jó, ellenőrizzük. 44-est. Nem, 54-est. Le vote est clos. Le résultat. Szóval és lezárom, és megállapítom, hogy nem fogadtuk el. 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 56-os mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 57-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 58-as mellette ellene tartózkodik, szerintem elfogadtuk, de jó, jó, jó, elnőrzik elektronosan. 58-asról szavazunk, szavazást megnyitom. Majd a szavazást lezárom, és gyorsan megállapítom, hogy elfogadtuk. 59 és mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 60-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 63-as mellette. Ellene. Tartózkodik, nem fogadtuk el. Jó, rendben, elnőzzük elektronikusan. 63-asnál tartottunk. Lezárom a szavazást. És megállapítom, hogy elfogadtuk. 64-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Ellenőrzik elektronikusan? Hát szerintem világos volt, de ragaszkodnak hozzá. Ám legyen. Kérem szavazzanak. fogadtuk el. 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 18-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 66-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az utolsó pedig így értelmét vesztette. Az állásfoglalás egészével folytatjuk egyes módosító mellette ellene nem fogadtuk el. Kettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. hatos módosító mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. A hetes két részben szavazunk, első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Második rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk el. Nyolcas mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. Kilences két részben első rész mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette ellene nem fogadtuk el. Egy, egyes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene szerintem elektronikusan kell ellenőrizni. a kettes kompromisszumról elektronikusan szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tizenhármassal folytatjuk mellette. Ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. kettes szobélyamódosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Tizenhetes második rész az mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el.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 Hármas kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. Zárószavazás következik. Az elfoglalási eh, indítvány egészéről elektronikusan szavazunk megszokás szerint. a szavazást, lássuk az eredményt. Kollégák, elnézést, de hárman nem szavaztak. Tudunk még egyszer szavazni? C'est tout C'est bon déjà Jó, jó, rendben, akkor elfogadtuk az állásfoglalást. taps. Holnap folytatjuk az ülést, 9 óra 30-kor újra találkozunk. Mindenkinek szép estét, köszönjük a tolmácsok munkáját.